is be fogják látni, hogy ez mennyire fontos, például a G20-ak segítségével is. Nagyon szépen köszönöm, biztos asszony, lezárom a vitát, a szavazásra pedig ezen állásfoglalás indítványal kapcsolatosan a amelyet Zsoli szakbizottsági asszony terjesztett elő. Szóval a szavazása holnap kerül sor délben. Áttérünk a következő napi rendi pontra, mégpedig a, arra, amelynek az előadója ezúttal, mai előadáink között elsőként egy férfi, Georgios Papastamkos jelentésről van szó, mezőgazdaság és nemzetközi kereskedelem témájában négy percben. Egy olyan időszakban, amikor az Európai Unió a közös agrárpolitika jövőjéről gondolkozik, a mezőgazdaság, az agrárpolitika és a e, külkereskedelmi politika közötti koherenciának különösen nagy jelentősége van. Az Európai Unióban e, a mezőgazdaság e, természetesen hozzá kell járuljon közjavak előállításához, környezetvédelmi céloknak kell teljesülnie az élelmiszerellátás biztonságának garantálása mellett, és ezért um, logikus uh, az, hogy az importtal kapcsolatban ugyanolyan követelményeket határozzunk meg, mint a belső termelésünkre vonatkozóan. A WTO tárgyalásokon azonban az a helyzet, uh, hogy az EU továbbra is uh, defenzívába szorul a mezőgazdasági kérdésekben. Nagyon sok tévképzettet kellene eloszlatnunk a közös agrárpolitika felülvizsgálatát, átalakítását nem veszik figyelembe a WTO-nál, a WTO-ban mi jelentős mértékben csökkentettük már az export szubvenciót, és most már elég sok a verseny torzulása miatt, hogy mi egy oldalon csökkentettük az export visszatérítéseket, miközben a konkurenseink továbbra is nagy mértékben alkalmaznak más típusú kiviteli támogatási eszközöket. Az Európai Unió a világ eh, legnagyobb importőre, a eh, fejlődő országokból az EU importál a legtöbb eh, mezőgazdasági terméket. Az EU egy nagyon nagy vonalú ajánlatot tett a WTO-ban zajló agrártárgyalásokon. De mindez idáig senki nem reagált erre ugyanolyan mértékű, vélem, volumenű ajánlattal. A bizottság ugyanakkor kétoldalú vagy interregionális tárgyalásokat is folytat nagyon fontos kereskedelmi partnerekkel. Az egyes agrárpolitika területén tett kedvezményeinket nem követik válasz reakciók, és emiatt aggódunk. Biztos asszony, kérjük, hogy a bizottság gondoskodjon arról, hogy az EU mezőgazdaságának multifunkcionális karaktere megmaradjon, és az agrártermékek, az élelmiszerellátás továbbra is garantálható legyen a megfelelő magas színvonalon. A mezőgazdaság költségeit nem lehet arra felhasználni, hogy a szolgáltatások piacának a nyitásán előnyökhöz jussunk, ezért nem szabad feláldozni a a mezőgazdaságot. A e, tárgyalásokon e, szükség lesz alternatív ajánlatok e, kidolgozására is. Az Európai Bizottságnak határozottabban kell képviselni az EU érdekeit, és kiváló minőségű élelmiszerek előállításának a, az előnyét valahol érvényesíteni kell tudnunk a, jobban kell tudnunk védeni a földrajzi jelzéseket, ezt tiszteletben kell, hogy tartsák a partnereink, akár eh, az aktam megállapodásban, akár a WTO eh, kereteiben. A mezőgazdaság nem csupán gazdasági tevékenység, olyan közjavakat eh, állít elő, amelyek az egész társadalom számára kiemelkedő fontosságúak. Ezért nem szabad csak piacgazdasági keretekben gondolkozni a mezőgazdaság kapcsán. Kereskedelempolitikai és nem kereskedelempolitikai érdekeket össze kell egy, tudni egyeztetni egymással. Kedves kép- képviselőtársaim, nagyon fontos, hogy a kap kereskedelem politikai komponenseit is figyelembe vegyük, nagyobb koherenciára van szükség a kereskedelem politika és a mezőgazdaság között az Európai Unióban a külső szempontokat, a kap külső szempontjait összhangba kell hozni a belső szempontokkal meg kell teremteni az egyensúlyt a között, ami belső érdeke az EU-nak, illetve az EU külső érdekei között. És természetesen a világkereskedelem való részvételünk bilaterális, multilaterális szempontjait egyaránt figyelembe kell venni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm szépen, kedves kollega. az elnökségem során ez volt a leghosszabb négy perces időtartam, de hát ilyen késő időpontban bármi előfordulhat, most pedig a hozzászólóknak a listáját vizsgálnám meg, egy, perces leszek, egy percesek lesznek a hozzászólások, ezt most kiemesen, kiemelem, megint asszonyi elsőként a szó. Köszönöm, elnök úr. Amikor erről a fontos jelentésről beszélünk, és itt van az előadó, jó elmondani, hogy jelenleg az Európai Bizottság Dublini képviseletén éppen tüntetés zajlik, ír gazdák tüntetnek, ülősztrájkot tartanak, és nem véletlenül, mert a mezőgazdasági bizottság továbbra sem látja be, hogy mennyire nagy az élelmiszerpolitika és a kereskedelem politika közötti szakadék az Európai Unióban a mostani tüntetés is mutatja, hogy milyen szintű a frusztráció. A marha ágazatot biztos, hogy megtizedeli majd az új szabályozás, a környezetnek is rosszat tesz, és a klímaváltozást is generálja. A, a brazil marha tenyésztés ökológiai lábnyoma négyszer akkora, mint az ír marha tenyésztési. Megvonom a szót, meg azt asszony lejárt az ideje, meg Piliró úrnak adom meg. Köszönöm szépen, elnök úr! Az Európai Unió számára biztosítanunk kell, ez nélkülözhetetlen, a kellő egyensúlyt a különböző tényezők között a tagállami mezőgazdaságokra gondolok egyrészt, másrészt pedig arra, hogy hogyan lehet az Európai Uniónak a kereskedelmi potenciálját kihasználni. Egy olyan fajta lehetőségről van szó, amely meg kell, hogy célozza a globális piacokat, de ugyanakkor szembesülünk azzal is, hogy mennyire ö, ki van téve a verseny kockázatának az európai termelés. Ez persze ártalmas a foglalkoztatásnak is, de ez ö, visszavetni a vidéki övezeteknek a fejlődését is. Ki kell állnunk a mezőgazdasági termékeknek a minősége biztosítása mellett, és el kell érnünk azt, hogy olyan megállapodások alakuljanak ki, amelyek ugyan azokat az élelmiszer kritériumokat érvényesítik a harmadik országok tekintetében az ember és az élelmiszereknek a tekintetében is. Elnök Ferrera úr a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Az a jelentés tervezet, amiről most beszélünk, jól mutatja, hogy milyen szörnyűséges következményei vannak a liberalizációnak a világpiacon a mezőgazdaságunk számára. Márpedig más érdekeket is figyelembe kellene venni, nem csak az ipari nagycégeknek az érdekeit, illetve figyelembe kell venni a WTO tárgyalások során az egyéb szempontokat is, például a szolgáltatásoknak az érdeki viszonyait is. A nemzetközi kereskedelnek az a feladata kellene, hogy legyen, hogy kiegészítő logikában nyilvánul, nyilvánul meg, és nem konkurenciát teremt a tagállamok között általmas módon. A mezőgazdasági és az élelmiszeripari szuverenitást biztosítanunk kell minden egyes ország esetében. E Fel kell lépnünk a, termés, a termelésnek az anarhiába vezető ö, jellegével kapcsolatosan, ahova vezethet a liberalizáció. Erre sajnos a jelentéstevő nem tért ki. Elnök, köszönöm szépen, Erről. Most Diana Doddsnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Sok kollégához hasonlóan köszönöm a szerzőnek a jelentést, és a Mercosur tárgyalásokra koncentrálnék. Nekünk Észak-Írországban ezek a tárgyalások adott esetben az állattenyésztésünk megszűnéséhez vezethetnek. Az észak-írországi élelmiszerfeldolgozó ipar generálja a 16%-át a GDP-nek, a munkahelyek 10%-át adja, és a legnehezebb gazdasági körülmények között is fejlődés mutatott a jövő szempontjából akár az északi gazdaság húzó ágazata is lehetne a mezőgazdaság, és ezt fogja a kereskedelem liberalizáció és különösen a Mercosur folytatott tárgyalások megszüntetni, és több tízezer munkahely megszűnéséhez fog vezetni csak a saját választókörzetemben. Köszönöm szépen, Dodz asszony, most Sean kelly adom meg a szót kedves kollégák, engem is nagyon izgat az, hogy feláldozzuk a nagy ipar oltárán a megazgazdasági ágazatot, és különösen a Mercosur tárgyalások során túl gyorsan a közmeghallgatások, a parlament meghallgatása nélkül jár el a bizottság tárgyalási bizottsága, kompenzációról szó sincs, és itt nem csak a vidéki közösségeket sújtja mindez, hanem az egész társadalmat áttételesen. Tehát amíg nem várunk el külső exportőrökkel szemben szigorú szabályok betartását, addig az Európai Uniónak a legfőbb feladata az, hogy megvédelmezze az európai termesztőket. Köszönjük szépen, Kelly úr, most Tarabella úrnak adom a köszönet. Elnök úr, először is szeretnék gratulálni Papászlapkos kollégánknak. A jelentése kiváló, és tökéletesen utal azokra az alapkritériumokra, amelyek meg kellene, hogy határozzák az uniós tárgyalásokat, aláhúzván azt, hogy a nem kereskedelmi szempontokat is sokkal inkább érvényesíteni kellene a nemzetközi tárgyalásokon. Ugyanakkor a termelőinket is rá kell venni arra, hogy a nagyon szigorú szabályokat betartják, betartsák, gondolok itt a állathigiéniára, a termeléshigiéniára és az egyéb szempontokra a nemzetközi kereskedelmi érdemekben. Ha nem ezt teszünk, akkor a verseny torzulásához jutunk el, és olyan harmadik országból származó termékek jönnek be az Európai Uniós piacokra, amelyek ugyanakkor nem tartják a maguk részéről be az Európai Uniós termelési kritériumokat. Éppen ezért felhívom az Európai Parlament és Európai Bizottságnak a figyelmét arra, hogy mennyire oda kell figyelni a Mercosur tárgyalásokra, amelyek megkérdezik a teljes mezőgazdasági termelésünket és az állami támogatásoknak, illetve az EU támogatásoknak a kérdését is. Elnök, köszönöm szépen Parabella úrnak a szót, most pedig Szigyelszki képviselőnek adom meg a szót. A kereskedelem liberalizálása eh, globális eh, kontextusban eh, különböző mértékben juttat előnyökhöz különböző érinteteket vagy piaci szereplőket. Sok minden attól függ, hogy hol kerül sor a termelésre, és ott azon a helyen milyen minőségi és egyéb követelményeket kell teljesíteni a termelőknek. Az EU-ban nagyon magas követelmények vannak, nagyon szigorú szabályoknak kell, hogy megfeleljenek a termelők, és ez csökkenti a versenyképességet. Persze a fogyasztók érdekeinek is meg kell felelnünk. És nyilván nem meglepő az, hogyha azt akarjuk, hogy ugyanolyan követelményeknek kell ilyen megfelelni az

Gracias, señor Tab. Köszönöm szépen, Tabajdi úr. Ezzel lezárjuk az eszme cserét, és Westlund asszony kap még egyszer szót. Köszönöm szépen. a hát, nemzetközi kereskedelem természetesen nagyon fontos a világ fejlődése számára, és ez szorosan összefügg a mezőgazdasággal is. Az egyik legfontosabb dolog összefügg azzal is, amit jelenleg tapasztalunk Tunéziában, Egyiptomban és most Líbiában. A legfontosabb az most természetesen, hogy segítsünk ezeknek az országoknak abban, hogy az ott élők a saját hazájukban találják meg a megfelelő perspektívát a jövőjükre nézve. Az EU kereskedelem politikáját hozzá kell igazítani ezeknek az országoknak az igényeihez is, hogy ne keletkezzen olyan helyzet, hogy ezekben az észak-afrikai országokban élőknek az egyetlen megoldás az legyen, hogyha elmenekülnek a hazájukból. Az én hazám megítélése szerint ez az egyik legfontosabb feladatunk. Köszönöm szépen, Westlund asszony. Most zárom le akkor ennek a jelentésnek a vitáját, és most még meghallgatjuk a biztos asszony reagálását, de a neki asszony. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság üdvözli ezt a jelentést, és megköszönjük Papasztamkosz úrnak a jelentést, illetve az Agri és a Trade Bizottság együttműködését is hogy így több szempontból közelítettek meg egy bonyolult témát. A jelentés ajánlásai között sok politikai természetű van, hogy nekünk milyen vízióval kéne rendelkeznünk, de szerintem mi rendelkezünk ezzel a vízióval. Be kell vallanom azonban, hogy a kereskedelem liberalizáció valóban óriási kihívásokat jelent, és ezzel számolni kell az európai mezőgazdaság számára. Ahogy a parlament már elismerte, van azért lehetőség a nemzetközi kereskedelemi tárgyalásokon a mezőgazdaság megvédésére. Mindig hosszú távon kell gondolkodnunk, hogy a kereskedelem megnyitása kinek használ inkább. Az európai gazdaságnak feltétlenül használt a nyitottság, és nekünk is érdekünk a fenntartás ennek. Ugyanakkor koherens üzenetet kell közvetítenünk a világba, minden tárgyalás során, a Dohai forduló kapcsán és más afrikai országokkal folytatott, vagy a Mercosur országokkal folytatott országok tárgyalások során. Ez pedig az, hogy nyitottak vagyunk kereskedelmileg, de nem vagyunk hajlandóak a lose-lose, vagyis mindenki vesztes helyzetekre, csak a win-win helyzetek le. A kereskedelmi megállapodások új, meg, új lehetőségeket adnak, mert koncesziókra kényszerítik partnereinket. Ezek tények. Sok ilyet elértünk már. 2010-re vonatkozó előzetes adatok alapján az EU nettó exportőre a mezőgazdasági termékeknek. 90 milliárd ö, eurónyi exportunk és 6 milliárd eurónyi a kereskedelmi többletünk. Ez a trend eh, pedig fennáll, és az a mezőgazdasági élelmiszeripari termékek nagy, magasfokú minőségével együtt is jól eladhatóak, és a világ eh, igénye ezekre a termékekre pedig nő. Az EU rendelkezik azzal a know-how-val, hogy a globális piacokon megállja a helyét, ebbe még érdemes beruházni. Az egységes piacorientált reformja a kapnak, amely már két évtizede zajlik, és jó, hogy zajlik, növelte a mezőgazdaság teljesítőképességét az EU-ban és a piaci alkalmazkodását a termesztőknek. Ugyanakkor a 27 tagállamban nem egyforma a helyzet, és erre tekintettel kell lenni. Ha azt akarjuk, hogy hosszú távon fennmaradjanak a mezőgazdasági zónák, vidékfejlesztési és természetvédelmi okokból is akár, akkor erre figyelemmel kell lennünk, és meg kell értenünk, hogy bizonyos érzékeny ágazatokat nem lehet védelem nélkül kitenni az importnövelésnek, mert ezzel a belföldi árak letörésével tönkretehetjük őket. Tehát a bilaterális kereskedő megállapodások során alapvetően a versenyképességet ösztönözzük a nyitottságát, nyitottságot, és az offenzív és defenzív érdekeket megpróbáljuk egyensúlyba hozni. Ez egyébként nem csak a mezőgazdaságra, hanem más területekre is vonatkozik a kereskedelmi tárgyalásokon. A bizottság tudatában van a problémának, és igyekszik azon, hogy önökkel szorosan együttműködve módosítson saját stratégiáján, és az önök által kívánt egyensúlyt jobban megteremtse. A komisária, cerramos el debate. Köszönöm szépen, biztos asszony. A témát befejeztük, és a szavazásra holnap délben kerül sor. Állásfoglalás tervezetnek a szavazására, tehát holnap kerül sor Pápászlánkosz jelentésről, akkor ennyit mondanék.